Dear colleagues, I think that it is uh, time to start. Tisztelt kollégáim, el kell kezdenünk a munkát, azért is, mert már is néhány perces késésben vagyunk. Kezdjük el napirendünk első pontjával, vagyis a napirend elfogadásával. Ugyanakkor van egy bejelentésem, Miss Cardini kollégánk úgy döntött az árnyék jelentéstevőkkel együttműködésben, hogy a hetes napirendi pontról szóló szavazásunkat halasszuk el szeptemberre, ugyanis így több idő lesz arra, hogy a frakciók véglegesíthessék a módosítókat és meg, megtárgyalhassák maguk között. Úgyhogy ha ezzel ellen nincsen senkinek ellenvetése, akkor ezt így elfogadhatjuk. Második napi rendi pont, elnöki bejelentések, 22 nyelven folyik a tolmácsolás, és a dokumentumokat az e-meeting applikáció segítségével nyithatják meg, ahogy szokásos koordinátorok ajánlásai a harmadik napi rendi pont, ezeket kiutak, kiosztottuk, illetve elektronikusan elérhetővé tettük, úgyhogy ha ezek ellen nincsen kifogás, akkor ezt is elfogadhatjuk. A negyedik napi rendi ponthoz érünk így ezzel. A luxemburgi környezetvédelmi miniszter látogatásához. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk miniszter asszony azért, hogy bemutassa a következő fél év prioritásait a Luxemburg elnökség részéről. Köszönöm szépen ezt a lehetőséget az cserére, már csak azért is, mert nagyon fontos szempontunkból, hogy környezetvédelmi miniszterasszonyjal beszélgetettünk. Tehát Karol Disburg környezetvédelmi miniszternek adom meg először a szót, utána pedig a tagoké lesz a szó. Tessék, asszonyom, öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Nagyon nagy öröm számomra, hogy sor kerülhetett erre a mai eszmecserére, illetve, hogy bemutathatom, hogy a luxemburgi soros elnökségnek mik a környezetvédelmi prioritásai. Hogy mit is tesz a luxemburgi elnökség, az nyilván nagyban attól függ, hogy az Európai Bizottság milyen javaslatokat tesz, és milyen javaslatokat von vissza. El kell mondjam, hogy én csalódással fogadtam a 2015-ös bizottsági munkaprogramot. A körforgásos gazdaságra vonatkozó jog, jogszabály javaslatot visszavonták például, pedig éppen elkezdődött a tanácsban és parlamentben az ezzel kapcsolatos munka. Ezen dossziéval kapcsolatban szeretnék köszönetet mondani elkötelezettség miatt. A körforgásos gazdaság hihetetlen lehetőség azért, hogy a tekintetben, hogy versenyképesebb legyen gazdaságunk, és hogy munkahelyeket teremtsünk. Az új javaslat elvileg őszint, ősszel érkezik, tehát a Luxemburg elnökség végén, Reméljük, hogy az új javaslat még ambiciózusabb lesz, és reméljük, hogy nem csak a biztosok közötti kompetenciák elosztásáról szól majd, hanem a környezetvédelmi megfontolások is megjelenek majd benne. Tudom, hogy az Európai, Uni- Európai Parlament július 9-én elfogadott egy állásfoglalást, és szeretnék gratulálni Szirpa Pieti Kájnen asszonynak jelentéstevőnek, illetve az árnyék jelentéstevőknek, hiszen kitűnő munkát végeztek. Ebből azt a következtetést vonom le, hogy az önök intézményének ugyanolyan célkitűzései vannak, mint a Soros Luxemburg elnökségnek. Nézzük a különböző jogalkotási anyagokat, levegőminőség, illetve a különböző eh, nemzeti plafonértékek, ezek a nagy prioritásaink. A NEC javaslat rendkívül fontos a levegő minőség eh, eh, irányelv szempontjából, illetve nagyon fontos az is, hogy ennek az egészségügyi következményeire odafigyeljünk. Az IASA e ezzel kapcsolatban megjelölt bizonyos határértékeket, de reméljük, hogy a padhelyzetet fel tudjuk oldani, és reméljük, hogy a gyakorlati megvalósítást meg tudjuk oldani. A luxemburgi elnökség meg fogja vizsgálni ezeket a, ezeket a javaslatokat, illetve az Európai Parlament módosítási javaslatait, és reméljük, hogy a közeljövőben sikerül megegyezésre jutni az Európai Parlamenttel. Aztán az Euró 5, Euró 6 tehát a közúti járművek részecske kibocsátása és, és szennyezése is nagyon fontos dosszié. Jelenleg még várjuk a javaslatot, de mindent megteszünk azért, hogy a munka azért addig is haladjon. Úgy tűnik, hogy bizonyos, intéz, bizonyos témákban egyetértünk, ezek olyan intézkedések, amelyek a társjogalkotókra tartoznak. Itt konkrétan a határértékek megelőzésére gondolok. Az elnökség különös figyelmet fordít majd ennek a javaslatnak. Odafigyelünk majd az ENVI szakbizottság szavazására, ami elvileg szeptember 23-án következik be. Ennek eredménye, ennek eredményétől függ az, hogy milyen jövője lesz ennek a dossziénak, és az elnökség szívesen együttműködik önökkel a tárgyalások során. Nyilvánvaló, hogy a levegő minőségi dosszié szorosan összefügg a klíma dossziéval, szintén prioritásunk ez is. A kibocsátási kvóta kereskedelmi rendszerre vonatkozó javaslat ma jelenik meg. Kanyete biztos úr ma délután fogja bemutatni javaslatát, és július 23-án a tanácsban, a miniszterek informális tanácskozásán is bemutatja ezt majd. Nagyon fontos az, hogy stabil legyen az ezzel kapcsolatos piac. Köszönetet szeretnék mondani Belet jelentéstevő úrnak, illetve Kányerte biztos úrnak is, aki betartotta az ígéretét. Az ETS reformja rendkívül fontos, és ez is bizonyítja azt, hogy az Európai Unió tesz valamit azért, hogy továbbra is főszerepe legyen a klímaváltozás elleni harcban. Szeptember elején Szeptember elején kezdődik a munka a Luxemburg elnökség alatt a tanácsi munkacsoportban, de nyilván ezt a mi soros elnökségünk nem fogja tudni befejezni. Az európai szemeszter, illetve a 2020-as stratégia zöldítése is fontos számunkra. Tehát a környezetvédelmi és fenntarthatósági kérdéseket szeretnénk megerősíteni a megvalósításban. Ezt korábban is kimondtuk, most is így látjuk. Október 26-án a mini, miniszterek tanácsa meg fogja ezt vizsgálni, ezt a témát, illetve a harmful substances, a káros anyagok témát is. A luxemburgi elnökség számára rendkívül fontos, továbbá az európai biodiverzitás, illetve a világban a biológiai sokféleség megvédése. Ezért egy hatékony stratégiát kell kidolgoznunk. Figyelemmel kísérjük az Európai Parlament tevékenységét ezzel kapcsolatban. Mark Demesmaker úrnak van egy saját kezdeményezési jelentése ezzel kapcsolatban. Decemberben egyébként a tanácsban majd elfogadunk, közle, elfogadunk következtetéseket, ami a biodiverzitásról szóló irányel félidejű felülvizsgálatáról szól. Jelenleg vele biztos vizsgálja ezt. A munka második fázisa lesz majd a következtetések után a State of Nature in the EU jelentése az Európai Környezetvédelmi Ügynökség részéről. Ezzel szeretnék ahhoz hozzájárulni, hogy a stratégia 6 célkitűzése a, 2020, a Horizont 2020-as stratégiában megvalósuljon. Meg kell nézni azt, tehát számot kell vetni, meg kell nézni azt, hogy mit sikerült elérni, mi van még hátra. Ehhez az kell, hogy bizonyos körültekintéssel, széles látókörben vizsgáljuk meg a, habit, a habitat, és a, tehát az élőhelyről szóló, illetve a madarakról szóló irányelvek hatékonyságát. 2015-ben nemzetközi poronton nagyon sok minden történik majd környezetvédelmi kérdésekben. A fejlesztés finanszírozása ide tartozik. Addis Abebában lesz egy konferencia, New Yorkban, szeptemberben lesz egy különleges ENSZ konferencia a fejl fenntartható fejlődésről. A 2015 utáni agendát fogjuk, fogják megvizsgálni, és az elnökség vége felé Párizsban a COP21 meg, kerül megrendezésre. Fontosnak tartom, hogy a 2015 utáni év, években megfelelő szolidáris stratégiát dolgozzunk ki, hogy a klímaváltozás kihívásaira megfelelően tudjunk válaszolni. Olyan gazdasági fejlődése van tehát szükség, ahogy a biztosok is mondták, amely megfelel a klímaváltozás kihívásainak. A környezeti fenntarthatóság rendkívül fontos, hiszen ez elengedhetetlen a szegénység felszámolásához. Mindig a legrászorultabbak szenvedik meg legjobban a környezet állapotának romlását, illetve a klímaváltozást. Luxemburgi prioritás ez is, illetve a július 22-23-i informális tanácsülés témája lesz ez is. Alif Steiner úr is ott lesz majd ezen a konferencián. Környezet. A környezetvédelmi joganyag veszélyben van, hiszen fennállnak az esélye, hogy ez visszakerül tagállami hatáskörbe. Együttesen kell elérnünk az, hogy a környezetvédelmi joganyag javítsa a polgárok mindennapi életét és életminőségét, illetve az innovációt is, az innováció egyik útja jelenti ez az európai gazdaságban. Szeretnénk, hogyha példaértékű lenne a környezetvédelem, az innováció a gazdasági fellendülésben. A cop 21 ről a cop 21 az imént beszéltem, Szeptember 18-án a Környezetvédelmi Tanács következtetéseket fog elfogadni majd a COP21-re készülvén, és szeretnénk, hogyha minél nagyra törőbb mandátumot kapnánk. Meggyőződésünk, hogy Párizsban egy megfelelően nagyra törő egyezményt vagy szerződést kell aláírni, ahol a mínusz két Celsius fokot célozzuk meg, illetve nagyon fontos az, hogy hosszú távú célkitűzéseink legyenek, és megpróbáljunk átérni az alacsony kibocsátású gazdaságra. Ehhez egy jogi szempontból kötelező érvényű, dinamikus és fenntartható megállapodás szükséges, és azról is meg kell állapodni, hogy hogyan gondoljuk ezt konkrétan megvalósítani. Az átláthatóság rendkívül fontos a folyamat során. Csak olyan egyezmény lehet sikeres, lehet, tehát csak egy olyan egyezmény lehet sikeres, amely mindenkit arra, minden aláíró felet arra ösztönöz, hogy megvalósítsa a célkitűzéseket, és nagyon fontos, hogy bevonjuk a folyamatba az önkormányzatokat, a civil szervezeteket. Úgy tűnik, a legutóbbi események alapján, hogy a legfelsőbb szinten is meghallották ezt az üzenetet. A Luxemburg elnökség a klímaváltozás finanszírozására is koncentrálni fog. Ez ugye egyik alapfeltétel annak, hogy jó megállapodás szülessen Párizsban. Ez prioritás lesz, és a környezetvédelmi, illetve a pénzügyi tanácsnak is témája lesz ez majd. Egy eszköztárat szeretnénk kialakítani, illetve nagyon fontos számukra az, hogy a megfelelő finanszírozás magán és állami szinten is meg, meg szülessen. Végezetül szeretném azt még elmondani, hogy bizonyos kérdések nem az én tárcámhoz tartoznak, például az állategészségügy, az élelmiszerbiztonság, az emberi egészségügy, ez az egészségügyi miniszter tárcájához tartoznak. Mindent megteszek azért, hogy ezek az anyagok a lehető legnagyobb mértékben haladjanak előre, és várom az önökkel való együttműködést, tisztelt képviselők, az elkövetkezendő hónapokban, és megköszönöm a figyelmet. Thank you very much Köszönöm szépen miniszterasszony bevezető beszédét. Most pedig elkezdhetjük a kérdések első körét. Először a politikai frakció képviselőinek adom meg a szót. Ivó Belet kapja először meg a szót a néppár képviseletében. Tisztelt elnök úr, tisztelt miniszterasszony! Néhány megjegyzésem lenne holland nyelven. A körforgásos gazdaságot illetően tudjuk, hogy szere- nagyok az elkötelezettségeik. Szeretnénk ebben önöket teljes mértékben támogatni. Biztosak lehetnek abban, hogy a törekvéseiket ez a bizottság hű partnerként fogja támogatni, és nyomást fog gyakorolni a bizottságra annak érdekében, hogy ambiciózus javaslatok álljanak elő. A Párizsi konferencia szempontjából nagyon fontos lesz az elnökségük munkája, remélhetőleg sikerekkel tudnak majd sikere tud majd végződni ez a tárgyalás. Kányéte biztos úr majd a kibocsátás kótták kapcsolatban fog javaslatokkal élni annak érdekében, hogy mostantól kezdve 2030-ig a széndiokszid kibocsátáshoz, az ipar, ipar csökkentéséhez minél nagyobb, nagyon, minél nagyobb mértékben hozzá tudjon járulni, hogy az 40%-ra nőhessen 2030-ig. Ezzel kapcsolatban a légi közlekedés és a hajózás szerepét hogy értékeli, ugyanis mind a két ágazat még még nagyon le van maradva ahhoz képest, hogy a parlament javaslata arra ment ki, hogy a jövő év végéig részt kellene, hogy vegyenek az emisszió csökkentésben. És mi, történhet, mi történik akkor, hogyha ezt nem teszik meg? Különösen a légiközlekedési szektor és a, és a hajózás szempontjából érdekes tehát, hogy mit gondolnak önök. Aztán a kibocsátási kvóták, hogy gondolják, az, az ipar, az energia ágazat, és más ágazatok milyen arányban kellene, hogy hozzájáruljanak ehhez, hiszen támogatni kell a nemzetközi célokat. Természetesen ugyanakkor az ipar érdekeit is kell védeni, nem szabad, hogy a túlságosan magas követelményekkel kiűzzük őket Európából. Úgy, akkor ott van a közlekedés is, ott van a mezőgazdaság is. Az ön véleménye szerint melyik területen kellene, hogy kicsit növeljék az igyekezeteiket? Aztán Európa hogy tud a fejlődő országokkal együttműködésben valamit tenni a klímaügy támogatása érdekében? Végül pedig a, a mada, madarakról szóló, illetve az élőterületekről szóló irányelvet is megemlítette miniszterasszony és a biológiai sokféleséget. Nagyon sok szempontból ez, a, ez az ügy is rossz helyzetben van most az élőhelyről szóló irányelvek, kell-e valamit kezdeni, kell-e valamit változtatni, vagy kérni kell -e esetleg az ön véleménye szerint a bizottságot arra, hogy vizsgálja fölül ezeket az irányelveket. Tudjuk ugyanis mindannyian, hogy a madár, madarakról szóló és az élő területekről szóló irányelv nem ö, felel meg ö, a céljainknak, illetve az ambícióinknak, és az ipar, valamint a mezőgazdaság érdekei néha szembe mennek a madarak védelmével. Ezt szeretném kérdezni öntől. Köszönöm szépen, elnök. Köszönöm szépen, Mátiás Grótéé a szó. Köszönöm szépen, miniszterasszony. Várom a luxemburgi elnökséggel folytatott el össze, együtt, együttműködés, nagyon ígéretesnek találom ezt. A refittel kapcsolatos kérdés például úgy látjuk, hogy az európai természetvédelmet sem szabad fejetetejére állítani, hanem nagyon fontos a védelme, illetve a jogszabályok, jogszabályok végrehajtása. Arra a tanácsban voltak olyan tendenciák, amelyek szerint a Natur két, Natura 2000 kérdés megint megnyitjuk. Örület, örülök annak, hogy a német kormány, és most már a tanács is ez ellen szólt a tanács következtetéseit ezzel, ezen a téren önök fogják majd kidolgozni. Szeretném tudni, hogy mi, e, milyennek a szándékaik ezen a területen. Aztán a levegő minőség. Az, e, a nemzeti kibocsátási határértégekről szóló e, irányel fontos itt. Rengetegen halnak meg a levegő szennyezés miatt ön is említette, hogy ezért számukra ez, az önök számára ez mennyire fontos, az ammónia tartalom kibocsátás elleni harc szintén. Remélem, hogy önök ezen a téren is gondoskodni fognak a megfelelő jogszabályokról. Szeretném tudni ugyanakkor, hogy a tanácsban hol tart az ezzel kapcsolatos vita, vannak-e nehézségek, tudunk-e segíteni, hiszen 400 ezer ember hal meg a levegőszennyezés miatt. A városi levegő rendkívül szennyezett, és hát nagyon jó lenne, hogyha ennek ügyében tudnánk valamit tenni hogy megakadályozzuk, hogy ezek a számok még magasabbra nőjenek. Aztán a COP21 konferencia, klímaváltozás szintén fontos kérdés. A parlamentben is sokat fogunk erről beszélni. Aztán az, a ki, széndiokszid kibocsátással kapcsolatban 45%-os célt szeretnénk mi kitűzni, meglátjuk, hogy Európában sikerül ezt keresztülvinni, illetve hogy a parlamentben sikerül-e majd egy ilyen ambíciózus javaslatot keresztülvinni, hiszen megvan a veszélye annak, hogy a jövőben, hogyha a kibocsátási rendszer nem, valós, nem valósul meg, akkor az erőművekkel kapcsolatos szabályozás gyengül, és ez aztán a ez aztán a közegészségre is rossz hatással lesz Aztán a higanyjal kapcsolatban az is fontos, hogy, a szén, hogy az Európai Unió szénerőművein keresztül mennyi higany kerül a levegőben, ez is botrányos, hogy ezzel kapcsolatban még nem tettünk semmit, és a különböző más káros anyagokkal, amelyeket kibocsátunk. Ezzel kapcsolatban is nagyon fontos, hogy megfelelő jogszabályokat alkossunk és hát természetesen emellett még nagyon sok más fontos jogszabály elkészítése fontos. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Gerling asszonyi a szó az ECR nevében. <clears throat> Ja, dank u wel, eh, voorzitter. Eh, eh, mevrouw de minister, ook in... Köszönöm szépen a szót. Én fogok az LCR e nevében felszólalni. Én is nagyon sok szeretettel köszönöm, köszöntöm miniszterasszonyt. Én a annak a saját kezdeményezési jelentésnek vagyok a szerzője, amely a biodiverzitásról szól, és természetesen ezért szívesen tennék föl néhány kérdést ezzel kapcsolatban miniszterasszonynak. asszonynak nagyon jó jelszót választott miniszter asszony, illetve választott az önök elnöksége, a polgárok uniója az unió a polgárokért, ez az önök jelszava, és én úgy gondolom, hogy ez nagyon helyes jelszó, hiszen ha az Európai Uniónak valami olyanra szüksége van, amely egy kicsit javítaná a, a vezetőkbe vetett bizalmat, az Európai Unióba vetett bizalmat, akkor az pontosan az, hogy az Európai Unió végre elkezdi a polgárok hangját, véleményét meghallgatni, odafigyelni rájuk. Úgy gondolom, hogy a biológiai sokféleség problematikája például egy olyan kérdés, amely minden polgárt érdekel. Úgyhogy fontos ez a jelszó már csak en, emiatt is. A Nature Alert nevű kampányban több mint 300 ezer ember vett részt, és ez, ez, is, ez is mutatja, hogy a polgárok aggódnak a biológiai sokféleség romlása miatt, és nem szeretnék, hogyha az európai jogszabályok még tovább gyengítenék a helyzetet. Na most ez lenne az első kérdésem, tehát hogy mi a véleménye ez, az, az ilyenfajta jelzésekről, hogy a polgárok ilyen módon, ilyen mértékben aggódanak a biológiai sokféleségért. Mik az elképzeléseik erre a területre vonatkozóan? megvizsgálják-e, hogy az európai jogszabályok működnek, hiszen hogyha azokat rendesen végrehajtanánk, akkor fantasztikus eredményeket érhetnénk el, akkor a biológiai sokféleség rendkívüli módon megerősödne, nőne. De sajnos vannak olyan tagállamok, sajnos ez a probléma, hogy vannak olyan tagállamok, ahol a végrehajtás reménytelenül le van maradva. Szeretném tehát tudni, hogy miniszterasszonynak, illetve az elnökségüknek milyen elképzelései vannak erről. Néhány szót mondott erről, a tanácsi következtetéseket megemlítette, említette, hogy lesz egy fél, félidős felülvizsgálata az idén a biológiai sokféleségre vonatkozó stratégiának, de szeretnék ennél egy kicsit több részletet tudni, Szeretném tudni, hogy az ambícióik hogy néznek ki ezen a területen. Minden esetre, miniszterasszony, mi nagyon is hajlandók vagyunk az együttműködésre, és sok szerencsét kívánok Önöknek. Köszönöm szépen. Zsábrandi úr, Alde. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm miniszterasszony. Nagyon nagyra törő és egyértelmű az ismertetője. Én úgy gondolom, hogy az a probléma, hogy egy paradoxont élünk meg. Pont a legfontosabb döntéseket nem mi hozzuk meg a politika területén, vagy a környezetvédelmi miniszterek, hanem egyéb miniszterek és parlamenterek. Ön azonban tudatában van ennek, úgyhogy üdvözletesnek tartom azt a tényt, hogy a környezetvédelmi politikák finanszírozásáról tárgyalni szeretnének, és nagyon várom, hogy a közös tanácsi ülésnek mi lesz az eredménye. De ez nem csak az éghajlatváltozást érinti. Hogyha a körforgásos gazdaságot meg, ott megnézzük. A múlt héten a parlamentben nem láthattuk vele a biztost, csak Timmermans és Katainen biztosokat, akik a gazdaságpolitikáért felelősek. Hogyha megnézi a McKinsey jelentést, amely június 25-én született, akkor láthatja, hogy abban a körforgásos gazdaság hasznaként nem milliárdokat, hanem trilliárdokat említenek és azt mondják, hogy a körforgásos gazdaság a következő nagy gazdasági projekt. Tehát az ECOFIN-nal együtt hajlandó-e arra, hogy kizárólag ennek a témának szentelve egy csúcsot szervezzenek? Mert azt hiszem, hogy a körforgásos gazdaságnak a környezetvédelemre gyakorolt pozitív hatás, egy váratlan mellékhatás, ami üdvözletes. Aztán biodiverzitás, a State of Nature jelentés. Egy dolgot mindenképpen tudunk, nem teszünk eleget még. Úgyhogy amit Ivó Pelet feltett kérdés, nem értek egyet. Nem szabad meggyengítenünk a Birds and Habitat irányelvet. Ez az egyik legmessze mutatóbb irányelvünk. Inkább a kérdés az, hogy mit tehetünk, hogy a természetet még jobban védjük. A State of Nature jelentésben beazonosították problémaként a mezőgazdaságot. Különösen a belterjes mezőgazdaság, ez a biodiverzitást nagyon károsítja. Tudjuk, hogy a mezőgazdasági politika nem túl jól működik. Mind a tanács, mind a parlament nagyon felhigította a bizottság eredeti javaslatát. Tehát a kérdésem az, a kapnak a felülvizsgálatát támogatnák-e tekintettel a biodiverzitásra? Végül, miniszterasszony, egyetért abban, hogy véget kell vetni annak a gyakorlatnak, hogy a mezőgazdasági döntéseket nem a koreperen keresztül hozzák, hanem a mezőgazdasági körön belül. Ez az egyik, egyetlen olyan téma, amit kizárólag a szakértők kezelnek, és nem a kóreper. Én azt gondolom, hogy ez nem szolgálja a társadalmi javát. Elnök, köszönöm, Jan. Katerina Konecsna Gue. Köszönöm szépen. Miniszterasszony, sok sikert! A luxemburgi elnökség prioritásai nagyon nagyra törőek. Ha figyelembe vesszük azt a tényt, hogy augusztusban megáll az élet, az európai intézményekben, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy négy hónapjuk van arra, hogy a prioritásaikat teljesítjék. Mi reméljük, hogy a Párizsi konferencia lesz a nagy fináléjuk. Úgyhogy sok sikert kívánnék a munkájukhoz. És csak remélni tudom, hogy decemberig legalább a prioritásaik felét teljesíteni tudják. Én a nekre szeretnék rákérdezni, a nemzeti kibocsátási határértékre. Szeretném megkérdezni, hogy ön mit gondol arról, hogy fognak kinézni a következő triológusok például? A tanács már most készíti elő az álláspontját a nekkel kapcsolatban? Ezen kívül eddig nem említették a fogyasztók védelme és a fogyasztók tájékoztatása. Itt nagyon nagyok a problémáink. Minden tanulmány ezt mutatja. Gyakran a fogyasztókat félrevezetik, és ennek az egészségügyi kárát az állampolgárok szenvedik meg. Ezzel kapcsolatban kívánnak elépni az elnökség alatt? Még egy téma, amit ma nem említettek. A soros elnökségi dokumentumukban azt írják, hogy a GMO-kkal kapcsolatban a jóváhagyatási eljárást demokratikusabbá szeretnék tenni. Szeretném tudni, hogy pontosan mi az álláspontja a soros elnökségnek ezzel kapcsolatban. Tényleg bele akarnak kezdeni ebbe a vitába, mert mi ezt állandóan napirenden tartjuk a bizottsággal, úgyhogy szeretném tudni, hogy önöknek mi a véleménye. Egy utolsó kérdés. Mit gondol az együttműködésről? Párizsban nagyra törő célokkal látogatnak el, de még nem tudjuk mi, hogy az EU-t ki fogja képviselni Párizsban. Ki lesz az EU képviselője? Ezt a fajt fajta együttműködést hogyan értékeli. Ki fog dönteni Párizsban nyilvánvalóan, hogy a soros elnökséget önök fogják képviselni? De mi nem vagyunk benne biztosak még, hogy a bizottság, a tanács és a parlament sikeresen megegyezik egy közös álláspontban még a konferencia előtt. Pedig ez jó lenne. Elnök, köszönöm. Bas Eichhout a zöldek részéről. Köszönöm szépen, miniszterasszony és elnök úr. Tényleg nagyra törő ez a fél éves terv. Nagyon sok minden szerepel a napi rendjükön. A levegő minőség, biodiverzitás, körforgásos gazdaság, Már alig várom, hogy együttműködjek a luxemburgi elnökséggel. De persze Párizs az év végén. Erre koncentrálnám a kérdésemet. Ha áttekintik az EU jelenlegi helyzetét, akkor elmondható, hogy az EU valamit kínál, de nagyok lesznek a kihívások Párizsban. Mi a stratégiájuk? Párizs felé vezető úton és Párizsban az EU megfejeli el még ezeket a felajánlásokat, mert hát tudjuk, hogy hogy folynak a tárgyások, tesznek egy ajánlatot, aztán a tárgyaló partner valamit elvár Európától. Kopenhágában az történt, hogy így folyt a dolog egész addig, amíg az EU tárgyaló fele nem tud dönteni. Tehát az EU nem tud dönteni, hogy meddig mehet el. Úgyhogy figyelembe véve a tanácsi környezetvédelmi következtetéseket, ezek jelenleg megkötik a kezünket. Három olyan terület van, ahol szerintem még előre kell lépnünk először. A mínusz 20 százalék 2020-ra. Jelenleg meghaladjuk ezt a célt, Úgyhogy nagyon egyszerű lenne az EU-nak, hogy egy adott pillanatban megnövelje ezt az értéket, és többet ajánljon föl. Tárgyalni szeretnének erről a környezetvédelmi csúcson? Aztán körülbelül öt évre van szükségünk, hogy értékeljük az eredményeket. Tudom, hogy a tárgyalásokon mindig 5 éves határidőkről beszélnek az értékelést illetően. Aztán a 2050-es cél, a mínusz 60 százalék. Tudjuk, hogy csak akkor akkor lehet ezt elérni, hogyha hatalmas negatív kibocsátási arányokat figyelhetünk meg rögtön 2050 utánra. De ezt hogy szeretnék elérni? Ha nem valósul ez meg, akkor a 60%-ot és a 2%-os határért és a 2 fokos határérteket nem tudja tartani az EU. Ezzel kapcsolatban mit szeretnének tenni? Elnök, köszönöm szépen! A úr. Grazie, Presidente, grazie. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, miniszter asszony. Szerintem az elkövetkező hónapok legfőbb témái a COP21, a habitat és a madár irányelvvel kapcsolatos munka. De úgy gondolom, hogy a miniszter asszony beszámolója elég átfogó volt, és nagyon összeszedett. Néhány konkrét kérdés. State of Nature anyag. Az, elkövetkez... az elmúlt évek adatai, adatai alapján készítették ezt el. Kérdésem, hogy vajon ugyanolyan mennyiségű adat áll a rendelkezésre a tengeri, illetve a szárazföldi habitátokkal kapcsolatban? Úgy gondolom, hogy vannak nagyon negatív értékelések is a, a tengerek állapotáról, a balti tengerre gondolok, a fekete tengerre, illetve a földközi tengerre. A bizottság kimondta korábban már egyértelműen, hogy a földközi tengeren, a földközi tenger állapot egyáltalán nem kielégítő, és bizonyos halállományok túl vannak halászva. Valójában nem a halászatra szeretnék rákérdezni, hanem az adatokra. Kérdésem, hogy milyen módon tudnák, gondolják kidolgozni a, az irányelveket, vagy hogyan kívánják ezeket felülvizsgálni, hogyha nincsenek meg az igazi tudományos adatok a tengeri környezetről. Mint említettem, tehát hiányoznak a tengeri élőhelyre vonatkozó adatok tudományos adatok nélkül képtelenség a szakpolitikánkat végrehajtani, aminek a célja pedig az lenne, hogy a tengerek állapotát javítsuk. Itt nagyon komoly hiányosságok vannak, és ennek bizony következménye lesz a politikai döntések folyamányoként. Köszönöm. Köszönöm, Affronte úr, mondja az elnök. Jelk úr következik. Biztos asszony, üdvözlöm Önt itt a szakbizottságban. Az Ön feladata nem könnyű. Amikor egy új ország kerül a soros elnökségi székbe, tehát fél évente, akkor el kell látogatni a parlamenti szakbizottságok vagy a prioritásokat megjelöljék. Általában tehát Fél évent ellátogatnak ide a miniszterek, és mindenféle banalitásokat vágnak a fejünkhöz, hogy hogy akarnak zöldíteni, milyen környezetvédelmi dolgokra gondoltak, hogy az ETS-t hogyan kívánják tovább felíteni, min- minőség, az élelmiszerlánc, a ö, genetikailag módosított ö, termékekről, erről mind beszélünk, illetve a Párizsi konferenciáról is sokat hallottunk már. A prioritásokról szóló prioritásokról szóló dokumentumokban egyébként a COP21-et 11 szóban tárgyalják, ez nem túl sok. Egyfajta bulémiáról beszélhetünk tehát a prioritások területén. Az általános benyomásunk az az, hogy úgy tűnik, hogy túl nagyot akarnak markolni, Hat hónap pedig nem túl sok idő, nem tudom, hogy ezen, ezen komoly dokumentumok vagy anyagok közül melyiken tudnának, melyiken tudnának bármit is elérni fél év alatt. Fél év alatt maximum csak akkor tudnak valamit elérni, hogyha egy, kettő vagy maximum három prioritást neveznek meg. Minden jó tábornok tudja, hogy a csatát úgy lehet megnyerni, hogyha egy dologra fókuszálnak. Egy ilyen stratégiára lenne szükség, csak így lehet a győzelmi dinamikába bekerülni. Úgyhogy azt kívánom önöknek, hogy merjék megtenni az, hogy csak nagyon kevés prioritást fogalmaznak meg, hogy másokat félretesznek. Franciaországban 100 milliárd euró a levegőszennyezés ára, ezzel rendkívül rossz hatással van az egészségügyi rendszerre, a biodiverzitás elvesztésére, az iskolai ö, oktatásra, tehát az iskolába való kimaradásra. Ezzel kéne inkább foglalkozni. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig az első kérdéskör után, miután meghallgattuk a frakciók szószólóit, megadom a szót az elnökségnek. Kérem, hogy válaszoljon a kérdésekre. So first of all, thank you for the, the support. Köszönöm szépen a támogatásukat, hiszen a legtöbben támogatásokról biztosítottak minket. Beletúr. Igen. Tengerészet, ipar, minden szektornak hozzá kell elárulni a közös megoldáshoz. Egyetértünk az aggodalmaival, és az ETS reformot természetesen elemezni fogjuk. Some others about uh, birds and habitat. Aztán a Birds and Habitat irányelvet illetően. Igen, a természet megőrzési stratégiánkban figyelünk erre, de nagyon fontos, hogy a tagállamok ezt végrehajtsák. Mert jó biztonságot teremtenek, de és Matthias Gróte is mondta, hogy ahol valóban megvalósítják, ott jó eredményeket látunk. Focus on the right implementation and also... Úgyhogy a megvalósításra kell koncentrálnunk, és ehhez kell igazítanunk a politikákat. Aztán Matthias Grote kérdése a biodiverzitásról. Természetesen nagyon örülök annak, hogy megírták a levelet, és természetesen mindent megpróbálunk, hogy a következtetéseinkben összefoglaljuk, hogy eddig mit értünk el. Megint csak azt látjuk, hogy ahol az irányelvet megvalósítják, ott látunk eredményeket. Gondolom ebben egyetértünk. A második téma a levegő minősége. Itt is megpróbáljuk feloldani az eddig blokkolt dossziéket, és a NEC irányelvvel kapcsolatban tovább lépni. Már ebbe az irányba léptünk tovább. Ami a levegő minőségét illeti, Desmarker úr, a biodiverzitásról, Köszönöm szépen a kérdését és a támogatását, és természetesen együttműködünk Önökkel. Nyilván ez az állampolgárok uniója, és ezért az életminőség nagyon fontos számunkra. Jalkur, össze kell kötnünk a témákat. Ha nem sikerül betartatnunk a kitűzött célokat, ha a biodiverzitás, a levegőminőség, az életminőség területén nem sikerül elérnünk, amit kitűztünk, akkor kudarcot vallunk. Nagyon fontos, hogy a különböző politikai területeket összekössük a környezetvédelemmel. Zserbrandi úr! Kicsit pontosítanom kell. Lesz egy informális környezetvédelmi tanács, és aztán lesz egy formális tanács. ott megvitatjuk az eszközeinket, és ezt egyeztetjük a pénzügyminiszterekkel, ők is egyeztetnek informális és formális szinten is. De teljesen igaza van. A politikákat egymáshoz kell igazítanunk, és nem szabad a mezőgazdaságot külön területként kezelni. Yes, uh, you made some questions about the neck, uh, Konesna asszony, a neck irányelvre rákérdezett a nemzeti kibocsátási határértékre. <clears throat> Igen, először két oldalú tárgyalásokkal kezdjük országokkal és csoportosulásokkal szeptemberben, és a lehető leggyorsabb ütemben folytatjuk ezt. Aztán a GMO-k és a fogyasztóvédelem. Az egészségügyminiszterek és a mezőgazdasági miniszterek fognak ezzel foglalkozni, úgyhogy rájuk hagyom.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 kolléga által mondattakra reagálva, én azt hiszem, hogy az európai álláspont nagyon ambiciózus, a legalább 40% a célkitűzésünk, és szeptemberre nagyon jó mandátumot fogunk ehhez szerezni, és akkor már még világosabbak lesznek a hosszú távú célkitűzések, és tudni fogjuk, hogy igenis egy dinamikus megállapodásra van szükség annak érdekében, hogy ha tudjuk, akkor emeljük meg az ambíciót. Tehát Hogyha meg tudjuk ezt tenni, és hogyha teljesítjük a célunkat, akkor tényleg dinamikus lesz a megállapodás, és még jobb eredményeket tudunk elérni. Azt hiszem a legfontosabb a klímaváltozás elleni harcban az, hogy világos, érthető célokat tűzzünk ki, és hogy a hosszú távú célokat úgy állapítsuk meg, hogy azt az, az ipari ö, szereplők is figyelembe tudják venni a döntése, döntéshozatal szempontjából. És hát akkor, hogy század végére legkésőbb mm, elérhessük a célunkat. A tengeri környezet a biodiverzitási stratégia részét képezi, ennek megfelelően a fél, fél, félidős felülvizsgálat tárgya lesz ez is. Ják úr. Azt hiszem, hogy már így is elég sok megoldási lehetőséget mutattunk fel, és azt hiszem, hogy az is egyértelmű, hogy a klíma változások kapcsolatban elég sok a változás. Olyan narratívára van szükség, amely közel áll a polgárokhoz, és ami összekapcsolja a prioritásainkat, ez pedig az, hogy a polgárok életét védjük, figyelembe véve, hogy egyetlen bolygónk van, ezen a bolygón élünk mindannyian, és a bolygónknak határai vannak. A fenntarthatóság tehát rendkívül fontos, ennek a három pillére, az ökológia, a szociális dimenzió, illetve a gazdasági dimenzió. Ezt kell egyben vizsgálnunk. Célunk tehát az, hogy a polgáraink életminőségét védjük. Köszönöm, ezzel azt hiszem, hogy válaszoltam a legtöbb kérdések. Köszönöm, és köszönöm az elmogatást. Thank you for your... Elnök, köszönöm szépen miniszterasszony válaszait az első forduló után. Most kezdődik a második forduló, valószínűleg még több kérdés merül föl. Először Michel Dantennek adom meg a szót de szeretnék emlékeztetni arra, hogy az idő kicsit szoros, ezért mindenkit megkérnék, hogy másfél percre korlátozza a felszólalását. Tessék, Michel. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm, elnök úr. Miniszter asszony, sok sikert kívánok először is önnek. A soros elnökség kapcsán nem lesz egyszerű. A feladat az elkövetkezendő hat hónapban az imént említett a prioritásaitra nem térnék vissza. A bizottság konzultációt indított a habitat és a madár irányával kapcsolatban, refit keretében, illetve a biodiverzitással kapcsolatban. Ezek a felülvizsgálatok, ezen felülvizsgálatok kapcsán el kell azon is gondolkodni, hogy mindennek milyen hatása lesz majd a mezőgazdaságra. Franciaországban a farkasok több mint 8000 állatot ölnek meg évente. 2009 óta a farkasok nincsenek veszélyben, és a populáció egyre nő. A habitat irányelv és kimondja azt, hogy ez, ez a faj milyen állapotban van, és egyébként jól lokalizálható, hogy mely régiókban él leginkább a farkas. Franciaországban jártam egy misszión, de több európai, illetve Franciaországból több európai országba, és elküldtek. Romániában, illetve Lengyelországban láttam, hogy, a, hogy milyen, he, milyen helyzetben élnek az emberek, sokszor műanyag sátrakban. Nos, nem tudom, hogy találkoztott-e olyan emberekkel, akik, akik ilyen helyzetben voltak, amikor egy nyájat megtámad egy megtámad egy farkas, akkor el kell gondolkodni azon, hogy eznek milyen, hat, milyen hatása van. Én Szeretném önt meghívni, hogy látogasson el az érintett területekbe, hisz, területekre, hiszen a nyája körzői, a pásztorok pszichés helyzete nagyon károsodik a farkas támadásai kapcsán. Úgyhogy arra kérem, hogy ezt tegye meg a kedvemért. Köszönöm szépen, Szebb Zúri a szól. Um, Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Köszönöm miniszterasszonynak, hogy eljött, és a kibocsátási rendszerekkel kapcsolatos irányelvről tennék fel egy-két kérdést. Tehát, hogy az ön, illetve a tanács véleménye mi a nemzeti kibocsátási határértékekről. A második kérdésem, amelyel kapcsolatban az európai szemeszter kizöldítése gondolata merül fel, ugye ez az önök önök igyekezete. Szeretném tudni, hogy az a irányítást hogy kívánják kizöldíteni. Köszönöm. Elnök? Gerling asszonyé a szó. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, miniszter asszony. Én is szeretnék föltenni egy kérdést a nemzeti kibocsátási határértékekről szóló irányelvről, nem meglepő módon a mai szavazás eredményét, illetve az októberi plenáris ülésen tartandó szavazás eredményét még nem tudjuk előre megjósolni, de az biztos, hogy a tanácsban úgy érezzük, hogy egy kicsit kihalt a rendület ezzel kapcsolatban, és ez elég sajnálatos. Tehát azt kérdezném, tudná -e biztosítani engem arról, hogy a nyári szünet után beszél majd Timmermans úrral erről a témáról, hiszen tudjuk, hogy ő a színfalak mögött ennek az egésznek az irányítója. Tehát beszélni fog-e Timmermans úrral és a parlamenti szavazás eredményétől függetlenül biztosítja majd, hogy ezt a, do, ezt a dossziét nem teszik jégre, hanem folytatják vele a munkát. Köszönöm. Berder asszonyé a szó. Köszönöm szépen, összeszoktak mindig keverni. Torvalds képviselő szól. Köszönöm szépen a szót. 1953-ban a Zölder Z-ben a kormoránok egy faja az, a, az áradások miatt kihalt, illetve annyira lecsökkent, hogy azóta törvény védi őket. Ezután mi történt? Körülbelül 86-ig, 87-ig ezek a kormoránok gyakorlatilag eh, Svédországban és Dániában is rendkívüli módon elszaporodtak, de már Lengyelországban, a balti országokban, akár Kaliningrádig is eljutottak, és Finnországba és Németországba is eljutottak ezek a madarak. Általában nem szoktak ez ellen semmit csinálni egyik országban sem. Mossák a kezeiket, hogy kellemetlen döntéseket nem fogunk hozni, tehát nem teszünk az ellen, hogy ezt a, ennek a madárnak a további elszaporodását hogy akadályozhatnánk meg. Szeretném, ha miniszter a asszony erről nyilatkozna. Köszönöm. Sejet Perik asszonyé a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter asszony, remélem, hogy jó fél év, jó együttműködés következik. Az én kérdésem is holland perspektívából született. Először is a körforgásos gazdaságról szólna a körforgásos gazdaság a mezőgazdaság számára is nagyon fontos. Hajlandók-e megnézni azt, hogy hogy tudunk együttműködésben olyan célokat kialakítani, amely a mezőgazdasággal összefogva védi meg a föld, a levegő és a vizek minőségét. Természetesen a ásványok koncentrációi egy olyan kérdés, amelyről Hollandiában már nagyon régen vitázunk. Jó lenne, ha ezzel kapcsolatban lenne jogalkodás jogalkotási célkitűzés is. Na most a Natura 2000, a madarakról és az élőhelyekről szóló ö, irányelvek szintén fontosak, a végrehajtásukkal viszont rengeteg probléma van. Szeretnénk hogyha egy lista lenne arról, konkrét intézkedésekkel, amely, amelyek megakadályozhatják a természet további hanyatlását. És itt különösen a műtrágyázással kapcsolatban fontos a kérdés. Ahelyett, hogy ráhagynánk a gazdálkodókra a föld gondozását, inkább arra megakadályozzuk a természetes földművelést. Köszönöm. Párnyó úr. Köszönöm. Tisztelt miniszterasszony, örülök annak, hogy ilyen cselekvőkész az elkövetkezendő fél év kapcsán az informális tanácsülésen én is részt vehetek, mert Lavia urat én fogom majd képviselni az ülés alkalmával. Mi a COP21-et illeti, illetve a parlament szerepét újabb az újabb finanszírozás lesz majd azt hiszem a sarokköve az új jegyzőkönyvnek. Ezen áll vagy bukik szerintem a tárgyalás sikere. Az Európai Unió képviselői szerintem ezt fogják majd elmondani. Tehát nagyon fontos az, hogy a szénára megfelelő legyen a nagy gazdaságokban, megfelelő megoldásokat kell kidolgozni a klímára vonatkozóan. Nagyon fontosak a zöld beruházások, a, a Juncker terv, a pénzügyi tranzakciós adó, stratégiai beruházásokat kell végrehajtani. Nagyon fontos, hogy a zöld beruházásokat is támogassuk ezen keresztül. Fontosnak tartom, hogy 2016-ig a levegőbe és a tengervízbe történő kibocsátást is megfelelően, megfelelően szabályozzuk. Ezek mind olyan témák, amelyekről ott szó lesz, érdekes dolgok ezek. Tehát új pénzügyi finanszírozásokra van szükség. Önök mit gondoltak letenni az asztalra ezek közül? Még egy dolog, A glifozátra vonatkozik ez, ez egy növényölő szer, amit nagyon sok városi önkormányzat használ. A luxemburgi kormány egy, egy jogszabályt fogadott el, mely szerint ezt a terméket nyilvános területen 2016-tól nem lehet használni. Kérdésem, hogy foglalkoznak-e majd ezzel a témával? Thank you very much. And now... Köszönöm szépen. Hóken asszonyé a szó. Hóken asszonyé a szó. Köszönöm szépen a szót, köszönöm szépen, hogy miniszterasszony eljött hozzánk, nagyon nagy elvárásaink vannak a luxemburgi elnökség felé. Én egy dologra koncentrálnék, a Natura 2000 irányelvekre. Nagyon fontos irányelvek ezek, segítettek abban, hogy az Európai Unió sok országban népszerűvé váljon, hiszen teremtődtünk egy közös védelmi stratégiát a biológiai sokféleség és a madarak terén. Ugyanakkor ez az, az, ezek azok az irányelvek, amelyekkel kapcsolatban a petíciós bizottság legtöbb panaszt kap. Tehát ez azt is mutatja, hogy a polgárokat is igen nagyon érdekli a Natura 2000 kérdése, és nagyon fontos szám számukra, végre is hajtsák, illetve be is tartsák. Természetesen emi, ez, ez, ezért aztán nem is engedhetjük meg, hogy a Natura 2000 gyengüljön. Reméljük, hogy a bizottság illetve a tanács meg fogja védeni a, a bizottság ellen a természetet, hiszen a bizottság egyelőre úgy ö, olyan jeleket ad, amelyek szerint, és Tirmanmans úr, úr is ilyen jeleket ad, amely szerint a természet ügye nem annyira fontos. Ezt a műanyag hortasakok ügyében is kifejezte, hiszen úgy tűnik, hogy Timmermans úr szerint a tagállamok feladata az, hogy a természetet védjék. Remélem, hogy a luxemburgi elnökség gondoskodni fog arról, hogy ez másképp legyen, hogy nem nyitják meg a Natura 2000-rel kapcsolatos irányelveket, és azokat legutolsó betűig betartják. Elnök, köszönöm szépen, Pedicsini úr a szó. Köszönöm, elnök úr. Miniszter asszony, megköszönöm, hogy ellátogatott ide. Nem régiben elfogadtunk itt, az Európai Parlamentben, a körforgásos gazdaságról egy jelentést. A jelenlegi gazdasági modell nem igazán működik, és ez eh, komoly fenyegetettséget jelent a polgárok egészségére vonatkozóan. Szerintem abszurd dolog az, hogy a végtelenségig akarjuk a gazdasági növekedést emelni, pedig a forrásaink korlátozottak. Ez lehetetlenség. A luxemburgi elnökség programjában láthatjuk a körforgásos gazdaságra való áttérést, mint prioritást. Ez örömteli dolog. De fölmerül a kérdést. Hány olyan tagállam van, aki tényleg ebbe az irányba kívánnak elindulni? hogyha komolyan gondoljuk ezt, akkor hagyományos, fosszilis alapanyagokra épülő gazdaságnak nincs helye. Ez, ez, ez sajnos éppen ezeknek az iparágaknak vannak itt lobbistái a parlamentben, és tudjuk, hogy vannak olyan kormányok az EU-ban, amelyek ezeket támogatják. Egyszerű a kérdésem. Az elnökség hajlandó-e komolyan erőfeszítéseket tenni azért, hogy valami elmozdulás történjen ebbe az irányba, és felveszik a harcot az olaj magnásokkal szemben. Köszönöm, Florenc úr. Ön, önök már sokszor ö, ros, ö, soros elnökség az Európai Uniónak, remélem, hogy női miniszterként plusz energiát tud vinni ebbe a folyamatba. Nagyon nagy problémák vannak Európában a környezetvédelemben, kérem foglaljanak ezzel. A francia kollégának előttem, hagy mondjak már valamit. Szeptember 15-én hatalmas konferenciát szervezünk a farkasokról, és remélem, hogy mindenki részt vesz ebben, mert hogyha a tanács vagy a bizottság ebben a témában állást foglal, akkor tovább haladhatunk. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy ilyen angazsá, ennyire elkötelezettje a témának. Mr. Brannen. Köszönöm szépen, Brannen kollégája szó. Um, two questions. Köszönöm. Elnök úr, két kérdést tennék fel olyan témákban, amelyekről még nem volt szó. Az egyik a szénbefogás és tárolás kérdése, a másik pedig a biomassa kérdése. Az első tehát a szén megkötés és széntárolás. Technológiai szempontból Európa most elmaradóban van, ebben a technológiában nagyon sok befektetése lenne pedig szükség annak érdekében, hogy a klímaváltozás ellen harcolni tudjunk. Megkérdezném, hogy az, e, hogy az elnökség mi, hogy tekint erre a kérdésre, és hogy szeretné ösztönözni az európai szénmegkötés és széntárolás kérdését az elnökség ideje alatt. Második kérdésem a biomasszával kapcsolatos. Nagyon megnőtt a fa forgács égetés, az elek a villamosenergia termelési ágazatban, különösen importált amerikai anyagból, és felmerül bennem a kérdés, hogy ez a környezet számára vajon jó-e vagy nem, ugyanis tudományos értekezések az egyik és a másik oldalt egyaránt arátámasztják. Szeretném tudni, hogy a luxemburgi elnökség ideje alatt ez a villamosenergia termelési célból történő faégetés témája fölmerül-e vajon, hogy tisztázzuk, hogy ez a környezetre milyen hatással lesz. Köszönöm szépen. Az utolsó kérdés pedig Evi asszonytól érkezel. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, miniszter asszony. Nekem lenne egy kérdésem. a génmódosított irányelv átvizsgálásáról, vagy felülvizsgálatáról. Párnya úr a glifozátot már említette, ez egy gyomírtó, ugye? Nem tudom, hogy tudja hogy a Nemzetközi Rákutatási Intézet nem sokára nyilvánosságra hoz egy kutatást, és ebben valószínűleg a grifozátot formálisan is rákkeltőként nevezik meg. Bizonyos tagállamokban ezt már betiltották, ezt a szert, másokban pedig más tagállamokban folyamatosan alkalmazzák. Szükebb hazámban, Lombardiában gyakori a használata ennek a gyomírtónak. Jó lenne, hogyha nyomon követnék, hogy mindez hogy történik, ellenőrizzék ezt. Ezt bizonyos régióban megteszik, máshol nem. Tehát jó lenne, hogyha kontrollálhatnánk, hogy milyen hatása van ennek a gyomírtónak az, igaz, az egészségügyre, illetve a környezetre. A egy, egyre intenzívebb mezőgazdálkodás folyik, folyik, egyre több növényvédőszert használnak, és a biodiverzitás számára ez egy nagyon komoly veszélyforrás. Kérdésem, hogy a biológiai sokféleségről szóló irányel felülvizsgálatákor ezt a szempontot vajon figyelembe veszik-e? Köszönöm. Még egy kérdés van, Dali asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Mátéjú szeretnék beszélni. Én az én kérdésem a levegő minőség irányelv végrehajtására vonatkozik. Fontosnak tartom azt, hogy a levegő szennyezés szintje csökkenjen. Ez természetesen más irányelvekhez is kapcsolódik. Miniszterasszony erre utalt bevezetőjében. A levegő szennyezettség egyik legfontosabb oka a kipufogó gázok növekedése a gépkocsik, illetve tehergépkocsik esetében. A metán kibocsátás is hozzájárul ehhez, de ez akár már a háztartásokból is származott. Az Euro 5 és 6 anyagokon már évek óta dolgozik a bizottság. Az első kérdésem a levegő minőségre vonatkozik, említette, hogy ez prioritás, és a hivatalos dokumentumokban is szerepel ez. Kérdésem, hogy részletesen el tudnám mondani, hogy mit szeretne elérni, milyen eredményeket az elnökség végére a levegő minőséggel kapcsolatban, illetve az Euró 5, Euró 6 irányelvvel kapcsolatban. Mi az álláspontja? Említette, hogy alapvető kérdésekben a delegált aktusokkal nem ért egyet. Mi ezzel kapcsolatban az elnökség vélemény, hogyha tárgyalásra kerül sor, a parlamenti állásfoglalás után mit tennének. Elnök, köszönöm szépen. Nagyon sok kérdést hallottunk. Miniszterasszony, kérem próbálja megválaszolni. És reméljük, hogy mindezt körülbelül 10 percben meg tudja tenni, mert utána meg sajnos szavaznunk kell. So, thank you very much. I take, uh, Köszönöm szépen. Danten úr, tudomásul vettem a kéréseit, és ugyanez vonatkozik Torvalds úrra is. Zeb Dance kérdése. Igen. A zöldesítést illetően. A politikák összehangolása láthatja, hogy a foszilis üzemanyagok, illetve a káros mezőgazdasági gyakorlatok elleni fellépésre nagyon nagy összegeket fordítunk. A bizottsággal egyezhetünk, és mindig próbálunk erről párbeszédet folytatni, mert tudjuk, hogy ha nincs megfelelő finanszírozás, az mekkora terhet jelent. Schreier asszony. Igen, a körforgásos gazdaság számunkra is nagyon fontos, és az erőforrás hatékony gazdaság az mindig versenyképesebb. Ez talán válasz. Pedicini úr kérdésére is. Igen, Látjuk, hogy a körforgásos gazdaságnak nagyon nagy előnyei vannak. 11 tagállam egyikeként aláírtunk egy levelet a bizottsághoz, mi szerint a hulladékkezelési csomagot tartsák fent továbbra is, és eh, Potosnyik biztossal is egyeztettünk. Tavaly 23 tagállam kötelezte el magát a körforgásos gazdaság mellett, és a megfelelő hulladékkezelés mellett, amely része természetesen ennek a gazdaságnak, szóval lesz számunkra nagyon fontos, és a lehető leghamarabb, amikor megszületik az új javaslat, akkor már lépjünk. Párnyó úr, ön a COP21 jelentéstevője. Kérdései a finanszírozásra vonatkoznak, számunkra ez egy kulcsfontosságú kérdés. Hogyha lenne egy eszköztárunk, akkor a lehető legtöbb új finanszírozási mechanizmust kidolgozhatnánk, beruházásokra, a zöld beruházásokra vonatkozóan, az adókra vonatkozóan. Hihetetlen lehetőségek, lehetőségek nyílnának meg, hogyha lenne egy ilyen eszköztárunk. A Green Climate Fund esetében ugye azt szeretnénk elérni, hogy ez már Párizs előtt működőképes legyen, hogy megnyerjük az emberek eh, bizalmát. De nem ez lenne az egyetlen eszköz, amit felhasználnánk. Tehát a lényeg az, hogy több lehetőségük legyünk, több eszközünk, hogy legyen miből válogatni a finanszírozás során. És 2020 után igenis lehetőség van arra, hogy a célkitűzéseinket teljesítsük, és Európa konstruktív lesz a, vál, a, a tárgyalás során. A glifozátról talán angolul folytatnám, mivel kétszer is angolul tették fel a kérdést. Ez inkább a mezőgazdasági minisztereket érinti, de nemzeti szinten együtt kell működnünk. És el kell kerülnünk ezt, hogy a mezőgazdaság egy külön szeparált kategóriaként működjön. Auken asszony a biodiverzitást illetően. Igen, egyetértek, és remélem, hogy támogatni fog minket ebben a kérdésben. Köszönöm Karl-Heinz Florencnek is. Valóban a megvalósítás döntő fontosságú, de emellett a finanszírozás is nagyon fontos kérdés és itt nagyon fontos a politikák összekapcsolása. Um, CCSS um, is not an issue. A CCSS nem a mi soros elnökségünknek a témája, nem foglalkozunk majd vele, de lesz egy főigazgatói gyűlés ma, és ott is napirendre kerül, hogy a klímaváltozást illetően fenntartható politikákra van szükség. Evi asszony, a glifozát alkalmazásának ellenőrzése az együttműködés alapvető fontosságú, és várjuk a tanulmány megállapításait. Itt nem csak a glifozátról kell beszélnünk, hanem általában a gyomírtók használatáról. Végül pedig a levegőminőség és a éghajlatváltozás. Megpróbálunk mindent megtenni, hogy együttműködjünk a parlamenttel, és politikai egyességet kössünk. Tudjuk, hogy ez nem lesz egyszerű, de mindent megteszünk annak érdekében, hogy felgyorsítsuk a folyamatot. Girling asszony. Igen, a főtitkárral nem régen egyeztettem. Ez, ez volt a kérdése, nem? Én csak ennyit írtam le. Yes. Okay. I, I, I, took, I had recent contacts and uh, we spoke about... Igen. Ez is említés, megemlítésre került a főtitkárral való találkozómon, és a NEC az Euro 5 és az Euro 6-et illetően tovább lépünk majd. Elnök, köszönöm szépen a válaszaid. Ezzel lezárhatjuk az ülésünk első részét, és köszönetet mondhatunk a luxemburgi környezetvédelmi miniszternek. Köszönjük ezt a hasznos vitát, és most felfüggesztem az ülést egy percre, és aztán majd szavazunk.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 Tisztelt kollégák, ideje, hogy folytassuk a munkát, és kezdjük el a szavazást. A szavazás előtt azonban még lenne egy bejelentésem. Martin Fuchs, aki az MB titkárságának dolgozott eddig, most a TRAN szakbizottsághoz igazol át. Köszönöm szépen az eddig nálunk végzett munkáját, és sok szerencsét kívánok neki új munkahelyéhez. We can uh, start with item five. Akkor most kezdjük el napirendi pontunkon az ötödik napirendünkön, az ötödik napirendi ponttal, az erről való szavazással, a közepes tüzelő berendezésekből származó szennyező anyagokról szóló jelentésről van szó. Már is elkezdhetjük az egyetlen szavazást, elektronikus szavazást fogunk tartani, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Rendben, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A következő napi rendi pontunk a hatos. A nemzeti kibocsátási határértékekről szóló irányelv lesz. Az előző jelentés alkotójának, Zsibúrnak gratulálunk. A következő napirendi ponttal kapcsolatban egész könyvnyi a szavaznivaló, úgyhogy már is elkezdjük. Ez a jelentés Julie Görling jelentése, tehát a 14A módosítóval kezdjük. Mellette? Ellene. Tartózkodók elfogadva. Le kell ellenőriznünk, rendben, ellenőrizzük le. 14A módosító. Avete votato tutti? Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást elutasítva elnézést. Hát lehet, hogy a tolmácsolás miatt lesz némi különbség a ö, szavazásban. Minden esetre 126-os jön most mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 8-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 127-es, nem, az 5-ös, a 127-eshez mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Az ITRE 9-esé, és a 128-129-es együtt mellette ellene tartózkodás elutasítva. Négyes kompromisszum. Négyes kompromisszum. Mellette ellene, tartózkodás, ellenőrizzük le. Avete votato tutti? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 22-es kompromisszum mellett, és a, a, a kiesik a 4A mellette, ellene tartózkodás, a négy át is ellenőrizzük le. Avete votato tutti? Il... Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Votiamo adesso l'emendamento 155. 155-ös a következő. Eckhout. És több mások mellette? Ellene. Tartózkodás. Ezt is le kell ellenőriznünk. 155-ös módosító. Avete votato tutti? Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Következő. No, chi a favore? 19-es kompromisszum. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Le kell ellenőriznünk. 19-es kompromisszum. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást, elfogadtuk. Következő 21-es kompromisszum. Nagyon nagy ugrást kell tennünk a szavazólistán, tehát 21-es kompromisszum következik. Tehát 24-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, ezt is le kell ellenőriznünk, 21-es kompromisszum. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következő a ITREK 12-es módosítója. Ittre 12-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 16-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 183 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 184 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ezt le kell ellenőriznünk? Jó, 184-es. Eh, abbiamo un, we have one PPA more. Az EPP-nek egyel több szavazata van. Köszönöm, lezárom a szavazást. Elutasítva. Akkor Ágri 24-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 186 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Itre a 187-es kiesik, úgyhogy az nem esik ki, úgyhogy 187-esről szavazunk először mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Akkor az ittre 13-as jön mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Egyes kompromisszum mellette, egyes mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 212 mellette, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Votiamo l'emendamento 215 sempre perché il compromesso 215, mert a 22-es nem fogadtuk el, 215 mellette, ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük le, 215-ös módosító. Avete votato tutti? Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 20-as módosító, 213-as, 14-essel azonos mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 21-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 216-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ittre 16-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ittre 17 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 217 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 232 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ittre 19 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 222 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 22 és 218 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 219 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 220 és 21 azonosak, mellette, tartóz, ö, ellene, tartózkodás elutasítva. 23-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Itre 18-as mellette, ellene, Tizen, it, Itre 18, ellene, tartózkodás elutasítva. 24-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kettő 28-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 229 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 230 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 200 Elnézést, először a 230-ast ellenőrizzük le elektronikusan. Szavazott mindenki. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 231-es mellett ellen tartózkodás. Elfogadtuk. 15-ös kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Kettőszázötvenegyes mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk. 252 mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk. Elektronikus 252-es. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Mindenki szavazott, lezárom. Elfogadtuk. 254 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 257 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 261 és ittre 20-as együtt mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 259 mellett. Ellen tartózkodás elutasítottuk. 260 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 262-63 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 264 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Ötös kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 69 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 270 mellett, 271, 273 és ittre 21 együtt mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 274 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 275 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Itre 22 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 276, 77 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Rendben, elektronikus 276 és 77 együtt. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 278 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 279 mellett. Ellen tartózkodás elutasítottuk. Hármas kompromisszum mellett. Ellen tartózkodás elfogadtuk. 16-os kompromisszum mellett. Ellen. Tartózkodás. Elfogadtuk. ...293-294 együtt mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Agri 31 mellett tartózkodás elfogadtuk. Kettőszázkilencvenhét mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 298 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 299 301 302 mellett. Ellen tartózkodás. Elektronikus. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. favore? Chi è contro? Mellette, ellene, tartózkodás. Elutasítottuk. Háromszázöt. Mellett. Ellen. Tartózkodás. Elutasítottuk. Agri 34, 33, Agri 33 mellett. Ellen. Tartózkodás. Elektronikus Agri 33. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 17-es kompromisszum mellett tartózkodás elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. hatos kompromisszum mellett elnézést, javítja az elnök mielőtt, az Agri 36-os mellett, Agri 36-os mellett, ellen, elfogadtuk. Hat, hatos kompromisszum mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. 347-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 350 mellett tartózkodás elutasítottuk. 352 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 24-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Ittre 32 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Három és Agri 38 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 46-os mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 362 mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk. Most pedig három hatvanhárom mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 364, 365, 366 és ittre 31 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Itre 35 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Hatos módosító, Agri 17-es együtt mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Hetes módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 18 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 8-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 9-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Tizenegyes mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 134 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Há, ö, 136-os mellett ellen tartózkodás Elektronikus a 136-osra. Avete votato tutti? Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást, és elfogadtuk. Kérem a szocialistákat, hogy emeljék magasra a kezüket. Most a 137-es következik. Ki van mellette? Ellene kitartózkodik, elutasítva. Következik a gripféle jelentés. 367. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodók, elutasítva. Jön a 372-es mellette. Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. 373 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Következik a 412-es. 412 mellette. Ki van a 412 mellett? Ellene tartózkodók elutasítva. 413 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Ellenőrizzük, jó? Avete votato tutti? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Következik a 414-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. Az Agri 44-es következik mellette. Ellene tartózkodók elutasítva. 415-ös mellette. Ellene tartózkodók elutasítva. Agri 45 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 417-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 418 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 419 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Ittre 41-es következik mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 420 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 9-es kompromisszum következik mellette, ellene Tartózkodok, elfogadtuk. Tízes kompromisszum mellette ellene Tartózkodok, elfogadtuk. Következik az Agri 48-as. Mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Következik a 427-es mellette. Ellene tartózkodók elutasítva. 428 és 429 egyben. Mellette ellene tartózkodók elutasítva. Ezt ellenőrizzük. Avete votato tutti? Il vo- Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elnézést, ezt elfogadtuk. Következik a 430-as és a 431-es mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 432-es mellette. Ellene tartózkodók, ellenőrizzük. Avete votato tutti? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasító. Következik a 433-as mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 434 mellette ellene tartózkodók elutasító. 435 és 436 egyben mellette ellene tartózkodók elutasító. A 23-as kompromisszumot nem fogadtuk el, ezért 437, 441 ről szavazunk, ezek törlések mellette. Ellene? Most akkor a szocialisták hogy szavaztak? Senki nem emelte a kezét. Ellenőrizzük. Avete votato tutti? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Szavazzunk. A 483, 8, 439-ről mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. Következő, itt 42 mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. 440 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 47-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 442, 443, 40 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 444 mellette ellene tartózkodók elutasító. 445 mellette ellene tartózkodók elutasító. 446 mellette ellene tartózkodók elutasító. 447 mellette ellene tartózkodók elutasító. 448, 449 1-ben mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Négy, 451 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 452, 453, 454, ezek azonosak, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Következik a 456-os mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 458 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 459. 459. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodók elutasítva. 460. Mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. 461. Mellette. Ellene tartózkodók, elutasítva. 464, 465, egyben, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Következik a 469 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Következik 468 mellette, ellene tartózkodók ellenőrizzük. Avete votato tutti? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 470 következik. Mert ellene tartózkodók elfogadt. Következik a 471-es mellette. Ellene tartózkodok elutasítva. 474 mellette. Ellene tartózkodok elutasítva. 472, 463 egyben mellette. Ellene tartózkodók elutasítva. 475. Mellette ellene tartózkodók elutasítva. 476, 477, 478 egyben mellette. Ellene tartózkodók elutasítva. 12-es kompromisszum következik. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. Jön a 483-as. Mellette. Ellene. Tartózkodók, ezt elutasítottuk. Florence Vélen 484-es mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. 485 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Következik a 486-os mellette, tartózkodók, elutasítva. Következik a 487-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Következik a 488-as mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 489 és Agri 50-es egyben, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Ellenőrizik, jó. Avete votato tutti? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a 493-as mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítottuk. 494 mellette. Ellene elutasítottuk. 11-es kompromisszum következik, mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. Következik az 50-es módosító, mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. Votiamo adesso l'emendamento 500. Következik az 501-es, 502-es egyben, mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. Következik az 517-es, Gézekes és Péter jár tollából, ki van mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Következik az 518-as mellett tartózkodók, elutasítottuk. Az ITRE 43 és 509 egyben mellette ellene tartózkodók, ezt ellenőrizzük. Avete votato tutti, il voto è... Mindenki szavazott, lezárom a szavazást elutasítva. 4, 520 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Következik az 521-es mellette. Tartózkodók elutasítva. Nézzük a prambulum bekezdéseket. 52-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 54-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 56-os mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 57-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. Következik az Agri 2-es mellette, ellene, Tartózkodok, elutasítva. 58-as mellette, ellene, Tartózkodok, ellenőrizzük. Avete votato tutti il voto. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasít. Itre kettes következik, mellette. Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. Jön a hatvanas. Mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. 67-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 63-as, 64-es, egyben, mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 65-ös, mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 66-os, és Agri 4-es mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 68 és Agri 5-ös egyben mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Ellenőrizzük. Avete votato tutti? Il voto è chiuso? Mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elutasítva. Következik az Agri 3-as. Agri 3-as mellette ellene tartózkodók elutasítva. Következik az ITRE 5-ös. ITRE 5-ös mellette ellene tartózkodók elutasítva. Most szavaznunk kell a 78-asról mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. A grihét mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. 79 mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. 80-as mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 82 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 81-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 83-as mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Essendo stato adottato l'emendamento elfogadtuk a 89-est, 1085, 86B, okafogonytá váltak. 92A következik. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodok, elutasítva. Andiamo avanti, abbiamo verificato. Folytassuk. Megnéztük, hogy mi válik okafogyottá. A 101-es a következő, amiről szavaz, szavazni kell. Dance, Caputo, Brandon és Pok jegyzik, tehát 101-esről szavazunk. Ki támogatja a 101-est? Ellene ki van? Ellenőrizzük. Avete votato tutti? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Következik a 108-as. 108-as. Eichhardt Pedicsin és mások jegyzik. 108-as, ki van mellette? Ellenem. Tartózkodók elfogadtuk. 112-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 109, 110, egyben, mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 111, mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Következik a 113-as mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 114 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Következik a 116-os, 17-es. Ki van mellette? 117-es mellett. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. 118 mellette ellene tartózkodók ellenőrizzük. Avete votato tutti? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Következik az Agri 12-es. Mellette ellene, kitartózkodik elutasítva. 122-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Itre 8-as következik mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. Következik a módosított javaslatot. Záró szavazás. Megnyitom a szavazást. Avete votato tu? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a jogalkotási állásfoglalás tervezet. Megnyitom a szavazást. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Grazie. Alla relatrice. Köszönet a jelentéstevőnek. We have to vote. Most pedig szavazzunk az utolsó mai jelentésről. Ah, If you are ready, we can start. Ha gondolják, kezdhetjük. Fogjuk neki az utolsó szavazásnak. Az Adriai és a Jón régióra vonatkozó EU stratégia, Afront EU jelentés. Egyes kompromisszum. Mellette ki van? Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. Következik a 11-es módosító, ki van mellette? Ellene tartózkodók elfogadtuk. 9-es módosító mellette? Ellene tartózkodók elfogadtuk. 10-es mellette? Ellene tartózkodók elutasítva. 12-es mellette? ellene tartózkodók elfogadtuk. 13 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 14-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 15-ös mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 16-os mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 17-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Kettes kompromisszum következik, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Következik 20-as mellette ellene tartózkodók elutasítva. 24-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 25-ös mellette ellene tartózkodók elutasítva. 3-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 26-os mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 28-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 29-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 30-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 31 mellette ellene. Ezt ellenőrizni kell. Avete votato tutti? Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítva. Következik a 34-es. Mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. Négyes kompromisszum következik mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 40-es. Erről szavazzunk mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. 47-es. Mellette. Ellene. Tartózkodók Ezt ezt nem láttam jól. 47-es mellette ki van. Ellene. Tartózkodok, ezt elfogadtuk. 50-es mellette. Ellene. Tartózkodok, elutasítva. 5-ös kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. Jön az 58-as módosító mellette ellene tartózkodok, ellenőrizzük. Avete votato tutti? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 59-es mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. 60-as mellette ellene, Tartózkodok, elutasítva. 61 mellette, ellene, Tartózkodok, elfogadtuk. 62 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 63 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 64 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 65 mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 66 mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 67 mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Jönnek a hivatkozások. Egyes mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Kettes. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Hármas. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Négyes módosító. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Most a véleménytervezetről szavazunk, módosított formájában megnyitom a szavazást. Avete votato tutti? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Köszönjük Affronte kollégának. Abbiamo finito i voti. A szavazás végére értünk. Két perc szünet. És akkor folytatjuk amikor elmennek azok, akiket nem érdekel az ülés többi része.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 Tisztelt kollégáim, akkor folytassuk a munkát a 9-es napi rendi ponttal. Egy véleménytervezetről van szó az Európai Unió 2016-os költségvetéséhez, illetve az erről szóló jelentéshez. Először a bizottságnak adom meg a szót, hogy mondja ki a véleményét a véleménytervezetről, illetve az költségvetésről. François Kazana vagy Vida Leclerc lesz az, aki felszólal. Tessék! Okay, thank you, Mr. Chairman. I'm the... Köszönöm szépen, elnök úr, Deklerk vagyok, aki az egészségügyi és élelmiszer biztonsági főigazgatóságnál dolgozom. Két program van az HESZ és a, az egész, a élelmiszer és takarmányprogram. 2000 264 milliós euró, millió eurós a második, mind a kettő a több éves pénzügyi keret harmadik évére vonatkozik, és ezekkel kapcsolatban nincsenek problémák a kifizetési kapcsolatban a 2014-es évre nincsenek gondok, a 2016-os évre nincsenek gondok a közegészségügyi téren, az élelmiszer takarmány téren viszont van néhány probléma. Voltak olyan visszautalások, amelyek 2014-ben nem, tudtak meg, nem történhettek meg a tagállamok felé, ezek aztán 2015 elején kerültek átutalásra, viszont az ebben, ennek az évnek a végén nem lesznek problémák, és a 2016-ra vonatkozó kifizetések is úgy tűnik, hogy rendben lesznek. Az élelmiszer biztonsági főigazgatóság 5 decentralizált ügynökségért is felelős, a CPVO ezek közül társfinanszírozott, azon kívül két olyan, amely saját finanszírozású, két olyan az EPSA és az LCDC, e amely pedig teljes mértékben EU által finanszírozott. Négy ügynökség vonat, kapcsolatos állomány létszám adatok és a, és a finanszírozás teljes mértékben megfelel az kitűzött céloknak. Az EKA e esetében úgy tűnik a bevételek fényében, hogy egy kicsit alacsonyabb lesz a támogatás a költségvetésen keresztül, 16-os évre vonatkozóan, és talán az állományt is csökkentenünk kell. A kísérleti projektek és az előkészítő intézkedések terén azt tudom mondani, hogy elküldtük a munkadokumentumot, amely a júniusi, júniusban készült el. A parlament részére tehát ezt elküldtük, és ez tartalmazza az összes kísérleti projektet és az összes előkészítő intézkedést. Ennyit tudtam mondani ebben az ügyben. Köszönöm. Köszönöm, François Kazanának hívnak. Én a környezetvédelmi DG-t képviselem, illetve a klímaváltozás foglalkozó DG-t. A LIFE program ide a két főigazgatóságot illeti, klímaügyben egy negyed rész illetékes a főigazgatóság, a másik három, a három negyed rész a környezetvédelmi főigazgatóságra tartozik. Nos, 6,4%-kal nőtt a bizottsági javaslat szerint a kötelezettségvállalás. A 2016-os projektekre vonatkozik ez, tehát a 2006-ban finanszírozandó, 2016-ban finanszírozandó projektekre. Egy végrehajtó ügynökség foglalkozik az összes új projekttel, a környezetvédelmi főigazgatóság a régi projekteket futatja le, hiszen ezeket ők is kezdték. A Kopenhági ügynökség, a környezetvédelmi ügynökség ről van szó. Erre vonatkozóan van egy költségvetési sor, és van egy másik sor, a többoldalú egyezmények végrehajtására vonatkozik ez. Azért fontos, hogy itt is növekedjen a finanszírozás, mert a biológiai sokféleségre vonatkozóan a nagoljai jegyzőkönyv, vagy CITES jegyzőkönyv mind végrehajtandó, illetve az EU egy új egyezményhez csatlakozott, határon átuló vizek esetében. Most figyelembe kell venni azt is, hogy a dollár és az euró folyamán folytonosan változik, sokszor dollárban kell fizetni. A koreper, tehát a tanács ezzel foglalkozott, és megkurtítanák a költségvetést, vannak tehát bizonyos kétségeink, agályaink. Egyébként pedig el, optimistábbak vagyunk most, mint tavaly ilyenkor, 2015-re vonatkozóan. Úgy tűnik, hogy a javasolt összegek 2016-tól lehetővé teszik azt, hogy megfeleljen a kereslet a kínálatnak. Ez látható, vagy ez azért is van, mert a kedvezményezettek től még nem értük meg, nem kaptuk meg a fizetési kérelmeket. Megnézzük, hogy az év végén vagy a jövő év elején ezek felhalmozódnak-e. Tehát elvileg a kifizetések helyzete remélhetően jobb lesz, mint tavaly év végén. Grazie. Köszönöm szépen. Most pedig az MV szakbizottságának illetékese. Én szeretném elmondani az észrevételeimet. Rendkívül fontos az, hogy az Európai Unión belül a környezet és egészségvédelem szintje magasabb legyen, ez a gazdasági jólét előfeltétele, és hogy az élelmiszer és takarmány biztonságra irányuló mechanizmusok valamennyi európolgár számára is központi értéket képviseljenek a természet és az emberi, ember által okozott katasztrófákkal szemben, szembeni védelem terén. Tehát elég kevés költségvetési sor erről, ezeket rendesen kell finanszírozni. Nem tudnánk elfogadni azt, hogyha csökkentés történne. Másrészt pedig gondoljuk végig azt, hogy az európai fellépés milyen hozzáadott értéket jelent. Ezen költségvetési soroknak egyértelműen pozitív a következménye az emberi egészségre vonatkozóan, illetve a környezetvédelemre vonatkozóan is. Ami a kötelezettségvállalakat és a fizetéseket illeti, ezeknek természetesen kapcsolódnia kell a többéves pénzügyi tervben foglaltakhoz, de ahogy, ami a múltban történt, a kifizetések esetében, az remélhetőleg nem ismétlődik meg, a bizottság bizonyára tudja, hogy már néhány éve az a tapasztalat, hogy az év végén sokkal több a kifizetetlen számla, mint amennyi pénze van az EU-nak. És általában az következő évre csoportosítják át ezeket a kifizetéseket. Itt alapvetően arról van szó, hogy a tagállamokat kell, abban az esetben ez nem probléma, hogy a tagállamoknak kell kifizetni ezt, hiszen a tagállamok megelőlegezik az összegeket. A gond akkor lép fel, hogyha a programok lelassulnak a finanszírozás hiánya miatt, és ez igaz azokban a költségvetési sorokban is, amely a mi illetékességi görübe tartozik. Nézzük a life-ot. Pozitívnak tartjuk az, hogy 27,7%-kal nő ennek a költségvetési sornak a finanszírozása, viszont a LIFE program csak a 0,3%-a a 2016-os költségvetés tervezetben, és 0,73%-át teszi ki a második fejezetnek. A lifenak egyértelműen pozitív következményei vannak, de nem növekedett az elmúlt években sajnos a finanszírozás. Hát néha fellép annak a szükségessége, hogy a, a több éves pénzügyi keretben foglaltakhoz képest későbbre toljuk ki a kifizetéseket, vagy az egyéb pénzügyi műveleteket, de ettől még a projekteknek meg, mű, működni kell. Sokszor sajnos az ügynökségeket egy általános megszorítási körben körben esnek áldozatul, sokszor leginkább a személyzeti költségeket kurtítják meg. Nagyon sok ügynökség szenvedettől. Többféle ügynökség van, az adémar és ra gondolok. Nekik vannak plusz bevételi forrásaik, a szolgáltatásaikat, a szolgáltatásaik alapján is beszedhetnek díjakat, ez is egyfajta bevételi forrás. A biocid termékekkel kapcsolatban vannak komoly feladataik, de nagyon nehéz helyzetben van az ügynökség, mert egyrészt plusz feladatot bízunk rájuk, másrészt pedig a személyzeti forrásokat lecsökkentjük, így aztán nagyon nehezen tudják ellátni a feladatukat. Tehát ebben a tekintetben is azt kérném a bizottságtól, hogy erre különös figyelmet fordítsanak, nem lehet plusz feladatokat róni egy ügynökségre, hogyha elveszük tőlük a személyzetet. Most pedig a előkészítő intézkedésekről szeretnék beszélni, és a kísérleti projektekről. Ma José Manuel Fernández is ellátogat ide. Ő a következő költségvetés általános jelentéstevője, de vannak konkrét fejezetek, árnyék, a konkrét fejezetek árnyék jelentéstől is eljönnek ide, illetve tegnap, tegnap előtt voltak különböző ülések. Az MV szakbizottság 23 javaslatot küldött el, de egyet nem tudta kiértékelni, mert éppen folyik a kísérleti projekt, de 15 esetben C, 3 esetben D, 3 esetben B, és egy esetben A értékelést kaptak a kísérleti projektek. Tehát ezt a projektet így, ahogy van, be lehet, meg lehet valósítani, csupán egy ilyen álminősítésű kísérleti projekt van. A lényeg az lenne, hogy úgy alakítsuk át a kísérleti projekt javaslatokat, ahogy azt a ajánlásokban szeretnénk, és így lehet elérni azt, hogy ezeket meg is tudják valósítani, és ez tükröződne a költségvetésben is. Ezt szerettem volna mondani a kollégáknak. Ezzel be is fejeztem, és megadom annak a szót, aki szót kér, Gróte úr. Köszönöm szépen. Kádenbach asszony nevében beszélek, ő nem tud itt lenni ma. Ő az állandó raportőrünk a szocialisták részéről a költségvetési kérdéseket illetően a regi, az Envi-ben, és üdvözli az előadónak a jelentését, és nagyon jónak tartja, Life-ot illetően, a kísérleti projekteket illetően, a kutatást, a Horizon 2020-at illetően. A probléma a decentralizált ügynökségekkel, ez fontos Karin Káben, Kádenbachnak is. Lavi a kolléga éppen most mondta el, hogy a személyzeti kérdéseik, a finanszírozásuk azok egy ne, az egy nehéz kérdés, de ezt már a múltkor is mm, említettük. Jó lenne most már, hogyha a bizottság figyelne erre. A vállalatok díjat fizetnek. Ez azt jelenti, hogy ők szolgáltatást vesznek igénybe, és ők az ügyfelek, úgyhogy nem lehet rögtön megnyírbálni a dolgokat, és mindent lenyírni, Úgyhogy a úr is pont ezt mondta. Kádenbach asszony két módosítót szeretne beadni. Az egyik azoknak a programoknak a finanszírozása, ahol az egészségügyi ellátásban öm, problémák merülnek fel, illetve a környezetvédő mezőgazdaságot illetően. De azt is mondta, hogy Lavia kollégának nagyon jó a jelentése. A német iskola rendszerben 1-es és 2-es között kapna, a magyar rendszerben 5-ös és 4-es között. And now I give the floor to... Most pedig Konecsna asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani a javaslatáért. Nagyon sok mindent tartalmaz, amit mi is megemlítettünk, amiről szó esett a költségvetést illetően. De mivel én vagyok a kapcsolattartó személy az ügynökségek felé, ezért nem vagyok túlságosan elégedett az elmúlt években nagyon sok új feladatot adtunk az ECDC-nek az ebola elleni harccal kapcsolatban, illetve más veszélyes betegségekkel kapcsolatban, és az, hogy a költségvetésüket megnyírbáljuk, ennek nem lett pozitív hatása. Ez az ügynökség nem pocsékolja az emberi erőforrásokat, éppen csak, hogy le tudják fedni a feladatokat a szakértőik. Rossz döntés, hogyha csökkentjük az állományt. Ezzel kapcsolatban beadok egy módosítót. Ezt nem tudom elfogadni, mint az ügynökség kapcsolattartója. Ez nem pénzpocséklás. Minden euró, amit itt beruházunk, az európai állampolgárok egészségének védelmében történik. Köszönöm ez a véleményem. Elnök? Jávor úr. Thank you, Chair. Um, I would like... Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék csatlakozni kollégáimhoz és elmondani, hogy a véleménytervezet, amelyet elnök úr elkészített, valóban nagyon jól összefoglalja az ENVI költségvetéssel kapcsolatban összegyűjthető véleményét. Két témával egészíteném ki a már megemlített témák körét. Először is az említett ügynökségeken kívül szeretném hangsúlyozni az EFSA szerepét, ugyanis az új GMO-val kapcsolatos szabályozás révén most az EFSA-ra is további terhek fognak járulni az elkövetkezendő években. Ezért teljes mértékben elfogadhatatlan lenne, ha nem biztosítanánk az EFSA számára a megfelelő forrásokat annak érdekében, hogy, meg, hogy, hogy, hogy jól végezhesse a munkáját. A GMO engedélyezések és eljárások területén. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez EFSA ezért is kiemelt fontosságú. A LIFE, illetve a természetvédelmi projektekkel kapcsolatban a State of Nature jelentés, amely ez év tavaszán jelent meg, nagyon világosan bebizonyítja, hogyha az európai környezetvédelem, illetve természetvédelem területén eh, kell, hogy, kellene, hogy legyen valami előrelépés az elkövetkezendő években, akkor az pontosan a LIFE és a természetvédelmi jellegű projektek területén kell, hogy megvalósuljon. Tehát, hogyha meg akarunk felelni a kitűzött céloknak a biológiai sokféleségi stratégia belül, stratégián belül, akkor a természetvédelmi projekteket, többek között a LIFE-ot is nagyon fontos megfelelő forrással ellátni. A LIFE, hál' Istennek, kicsit több forrásban részesül majd 2016-ban, de ahogy elnök úr is elmondta, a LIFE részesedése az egész költségvetésből nagyon kicsi, márpedig a természetvédelemre költött minden Fillér igen sokkal járul hozzá az Európai Unió fenntarthatóságához. Köszönöm. Elnök. Dortmán asszony, köszönöm szépen, elnök úr, megköszönöm elnök úrnak a véleménytervezetet, de engedjék meg, hogy néhány számomra fontos észrevételt előadjak. Először is a pénzügyi eszközök kérdése fontosnak tartom azt, hogy olyan környezetvédelmi politikáink legyenek, amelyeket az Unió területén hajtunk végre, illetve külön, külön projektek, de óvatosságra intek. Az FC szerintem nem, szük, nem megfelelő eszköz. Hogyha azt kérjük a tagállamoktól, hogy egy nem jól definiált európai politikát támogassunk, azt nem tudom elfogadni. Fontosnak tartom, hogy arra is nemet mondok, hogy azt kérjük a tagállami minisztériumoktól, hogy felduzzasszák a, a költségvetésüket. És azt sem tudom elfogadni, hogy a klímaváltozás elleni harcban nincs meg a szükséges szubszidiaritás. Nem engedhetjük meg maguknak azt, hogy az adófizetők pénzét, milliárdjait arra használjuk fel, hogy klímaváltozásra használj, hogy klímaváltozás elleni harcra folytassuk, hiszen csak az Európai Unió fogadja el ezeket a normákat, a legnagyobb a legnagyobb szennyezők nem. Tehát nem lehet ilyen célra fordítani az adófizetők pénzét. Nézzük az ügynökségeket. Az ügynökségek személyzeti költségeit csökkentik, illetve költségvetésüket is, viszont több feladatot bízunk rájuk. Jó, de nem hiszem, hogy a plusz feladattal felruházott ügynökségeknek jobb vagy nagyobb mértékű csökkentést kelljen elviselniük, mint, többek, mint a többieknek. Ez, ehhez még komoly vita, vitára van szükség úgy gondolom, hogy alapvetően mindig nem hasonlítésszerűen kell megadni a különböző határértékeket, hanem a saját források felé kéne átérni Köszönöm szépen, nem tudom, hogy a bizottságnak van-e valami mondandója ügynökségügyben, egyéb kérdésben, mert van néhány olyan dolog a javaslatban, ami nem felel meg annak, amit mi kértünk. Köszönöm szépen az ügynökséggel kapcsolatban. Természetesen tudatában vagyunk, hogy nagyon nehéz a dolguk, nem csak az ügynökségeknek, de a bizottság szolgálatainak is. Véleményünk szerint ugyanaz, akkor úgy gondoljuk, hogy a, a különböző átcsoportosító intézkedések részenké, részeként ér, van értelme a személyzeti változtatásoknak, és a jelenlegi létszámot a magukkal az ügynökségekkel is megbeszéltük, a változtatásokba őket is bevontuk, és úgy gondoljuk, hogy a jelenleg elérhető személyzet elégséges ahhoz, hogy elvégezzék a feladatuk, feladatukat. Egyedül az EK-nál tapasztaljuk azt, hogy valószínűleg szükséges lesz a beszedett díjak mm, megemelése, és ez talán majd a jövő évben mutatott teljesítményükre is hatása. lesz, de még ez sem egészen eldöntött kérdés. Köszönöm szépen. Vannak-e még kollégák? nem látok senkit, aki szeretne hozzászólni ehhez a kérdéshez, úgyhogy elmondom, hogy július 17-e a módosítók beterjesztésének határideje. Szeptember 3-án szavazunk a szakbizottságban erről a véleményről, és ugyanezen a napon van a módosítók benyújtásának határideje a Költségvetési Bizottságban is. A Költségvetési Bizottság szeptember 22-én, 23-án fog majd szavazni ez ügyben, és a plenárisra a második októberi ülésen kerül sor majd. Akkor most le is zárom az ülést, délután találkozunk.